kötelezve érzem magam az EU polgárok előtt, és éppen ezért ezt a szövegrészt nem tudom támogatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Köztinger kolléganő. Következik a kecsdi eljárás. Elsőként Rojtova asszony kap szót. Pane předsedo, jsem nadmíru spokojená.